Good morning everybody. Please. Uh, Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Nagy örömmel üdvözlök mindenkit itt a Petíciós Szakbizottság mai ülésén. És még mindig nem vagyok biztos abban, hogy angolul folytatom el, vagy pedig átváltok svédre, hiszen kiváló tolmácsok uh, állnak rendelkezésünkre, tehát valószínűleg váltogatni fogom a két nyelvet, tehát kérem, hogy a fülhallgatót e, tartsák a közelükben, hiszen lehet, hogy áttérek a svéd nyelvre. Nagyon örülök, hogy ma itt találkozunk, ez az első teljes általam elnökölt bizottsági ülésünk. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, ilyen sok képviselő, asszisztens, a jogi szolgálat szakértői, a titkárság képviseletében nagyon sokan vannak itt. És akkor szeretném is megnyitni ezt a mai ülésünket kérem, hogy hagyják jóvá a napirendünket. Elfogadottnak tekintetem? Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a koordinátorok ülésére. Egy teljes órát töltöttünk a koordinátorokkal. Először is kijelöltünk egy előadót az Európai Ombudsman éves tevékenységi jelentésével kapcsolatban. Valesza úr lesz a néppárt részéről. Ugyanakkor abban is megállapodtunk, hogy a rendes eljárást fogjuk követni az árnyék előadók kinevezése során. Éppen ezért fontos, hogy a titkárságnak adják át a az árnyék előadók javasolt nevét, ezt kb. egy héten belül teltik meg aztán a Petíciós Szakbizottság 2014-es éves tevékenységéről szóló jelentés esetében egy eh, szociáldemokrata előadót szeretnénk kinevezni, de a név még nem ismeretes. Kérem, hogy ezt is terjesszék be, ugyanúgy, ahogy az árnyék előadókat is jelöljék ki. És aztán a következő fontos pontunk a webportállal kapcsolatos eh, pont pénteken megnyomják a gombot, és elindul ez az internetes webportál, mindenki nagyon örül ennek. Aztán következő pontunk az úgynevezett sikertelen európai polgári kezdeményezések kérdése, azaz azokról a kezdeményezésekről van szó, amelyek nem érik el az egymilliós aláírás számot a hét megkövetelt tagállamban, de ugyanakkor ezek fontos ügyeket vethetnek föl, éppen ezért lehetőség nyílik arra, hogy meghívjuk a kezdeményezés képviselőt, és meghallgathatjuk őket, ez egy lehetőség, de nem kötelezettség. Mi úgy döntöttünk, hogy egyenként esetről esetre fogunk dönteni arról, hogy ezt megtesszük-e, vagy sem, élünk -e ezzel a lehetőséggel, vagy sem. De hát figyelembe véve azt, hogy óriási hátralékot kell ledolgoznunk, itt nagyon sok munkát kell elvégeznünk, tele a napi rendünk, éppen ezért mi inkább inkább áttérbe szorítanánk ezt a lehetőséget, és nem szeretnénk ezzel most egyhamar élni. Aztán a 2015-ös bizottsági meghallgatások programozásáról is szó esett. Ezzel kapcsolatban az elnökök értekezlétéhez be kell nyújtanunk október 21 előtt a javaslatainkat. Írásban tehetik meg a frakciók a saját javaslataikat a titkárság felé. Aztán megvitattuk azt a dokumentumot, amit szétküldtem, körbe küldtem a munkánk átgondolásával kapcsolatban. Én úgy vettem észre, hogy ezt jól fogadták a képviselők. Aztán ott vannak a függőben lévő tényfeltáró látogatások még négy van függőben, de egyhangulag a koordinátorok ülésén júliusban már megállapodtunk abban, hogy nem kerül sor ebben az évben tényfeltáró látogatásokra, hiszen óriási munkateher hárult ránk, nagyon sok a feladatunk, de nyilvánvalóan ezek érdekes, gyümölcsöző lehetőségek lehetnek, de várnunk kell a következő évig, és hát kérünk mindenkit, hogy ismét csak írásban az ezzel kapcsolatos javaslataikat nyújtsák be a titkársághoz. Aztán az Európai Ombudsman megválasztása. December 2-án kerül sor a nyilvános meghallgatásokra, majd 2015. januárjában a Strasburgi plenáris ülés során kerül sor az ombudsman megválasztására. Ez egy nyílt meghallgatás lesz december elején, a 219-es szabály értelmében bármelyik képviselő részt vehet majd ezen a meghallgatáson. Itt ugye gyűjtésre kerül sor minden egyes jelölt részéről. Nincs már ö, túl sok időnk arra, hogy lássuk, hogy vannak-e újabb jelöltek, de a legutóbbi alkalommal az elnök úgy döntött, hogy a támogató aláírások titokban kell, hogy maradjanak. Mi most ezt átgondoltuk, hogy ez megfelelő eljárás, és egyhangulag úgy döntöttünk, hogy az átláthatóság céljából a támogató aláírásokat hozzáférhetővé szeretnénk tenni, hiszen mi mindig a nyitottságot, az átláthatóságot támogatjuk, nem szabad, hogy ebben az esetben mi korlátozzuk ezt. Aztán az e biztos jelöltek meghallgatásáról is beszéltünk. Ez szakbizottság Timmerman úr meghallgatásán fog részt venni október 7-én, illetve meghívást kaptunk Navracsics úr biztos jelölt meghallgatására is a Kulturális Szakbizottság részéről. A mi hatáskörünk ugye a polgári kezdeményezésekre is kiterjedt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a polgárokkal, ez az egyetlen ilyen szakbizottság, amely ezt megteszi. Így Navracsis úr, aki az oktatásért és a polgárok, a polgárokkal kapcsolatos kérdéseket is felelni fog, így az ő meghallgatásán is részt veszünk. Remélem, hogy minél többen eljönnek velem ezekre a meghallgatásokra. Aztán a Skót Parlament Petíciós Szakbizottságának látogatásáról is szó esett. Valószínűleg december 1-én és 2-án fognak hozzánk ők ellátogatni. Aztán a jövő évi ülések listáját is elfogadtuk. Végül pedig a jogi szakvéleményt, a copyright szabályok megsértéséről egy lengyel ügyvéd Kristofuszkevics esetében ezt egy munkadokumentumban tártuk fel ezt az esetet, és itt ugye fenn áll a gyanú, hogy itt a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szabályok megsértése kerültek, ezzel kapcsolatban elfogadtuk a jogi szakvéleményt, és egy levelet fogalmaztunk meg. Tehát ezek voltak a koordinátorok döntései, határozatai, kérem, hogy ezt fogadjuk el, köszönöm szépen! Aztán nézzük meg az október 7-i napirend tervezetet is. Úgy tudom, hogy ezt körbeadták, mindenki láthatta, a koordinátorok ezt jóvá is hagyták. Nem tudom, hogy kívánne bárki ezzel kapcsolatban még kérdést feltenni. Öné a szó. Köszönöm szépen. ami a tényfeltáró látogatásokat és egyéb látogatásokat, utazásokat illeti, tudjuk, hogy nagyon sok munka háró rán óriási hátrálékot kell ledolgozunk, de azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos és sürgető feladat az is, hogy megvizsgáljuk lehetőséget annak, hogy esetleg Lampedúzára ellátogathatnánk, minél hamarabb szeretné ezt a szociáldemokrata frakciós megtenni, nem szeretnénk tovább várni ezzel. 2015 elejére gondoltunk, itt nem egy rutin látogatásról lenne szó. Ha megengedik, akkor akkor azt gondolom, hogy nem is arról lesz szó, hogy egyszerűen valamit megállapítsunk, odautazzunk és megállapítsuk, hogy rossz a helyzet. Nem, itt óriási tragédiák játszódnak le Lampedusa környékén, és éppen ezért fontos lenne, hogyha oda látogatnánk, és a szolidaritásunkról tanúbizonságot tehetnénk, üzenetet közvetítetnénk ezzel az Európai Tanács felé is, hiszen itt azért nagyon komoly bírálat érte az uniós intézményeket, hogy nem teszünk semmit, hogy az emberkereskedelem ellen nem lépünk fel elég határozottan. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne erről a lehetőségről még beszélnünk, hogy, hogy nem gondolkodnánk el azon, hogy mégiscsak vállaljuk ezt a lampedúzai utazást. Minél hamarabb jó lenne, hogyha ellátogathatnánk Lampedusára. Azért is, mert a következő napokban nem sokára a Lampedusai tragédia évfordulójára kerül sor, több mint 300 ezer ember lelt a halálát akkor Lampedusa partjai előtt, és ez a kérdés továbbra is megoldatlan. Fontos, tehát itt szimbolikus értékű lenne, hogyha a szolidaritásunknak valahogy hangot adnánk. Köszönjük szépen, most pedig Valina asszony kap szót. Köszönjük szépen csak röviden szeretnék szólni a naprenddel kapcsolatban. Nagyon sajnáljuk, hogy nem került napirendre a mai napon a Kanári-szigeteki források kérdése, de október 7-én ez szerencsére sor kerül. Novemberre tervezik a munkálatokat a Kanári-szigeteken. Ez egy különleges természeti terület, közösségi érdekű területről van szó, éppen ezért fontos lenne erről beszélni. Reméljük, hogy október 7-én valóban sikerül megvitattunk ezt a kérdést. Köszönjük szépen, következő hozzászóló. Szép jó reggelt kívánok! Azt gondolom, hogy ez jó lenne, hogyha többségében támogatni tudnánk ezt a Lampedusai tényfeltáró látogatást. És nem gondolnám, hogy itt hogy ezt és most erre a pár indokra kellene redukálnunk. Itt már nagyon sok minden elhangzott, tudjuk, hogy milyen problémára van szó, itt többségében támogatnunk kell ezt. Egyszerűen el kell mennünk és fel kell keresnünk a Lampedusát. Kérdés, hogy még hova utazzunk el, vannak ugye még más tervek is, úgy gondolom vannak olyan kérdések, amelyeket még 2015 előtt meg kellene fontolnunk, de például fontos lehetne a famagusztai utazás is, de Lampedusa is támogatjuk. Köszönjük szépen. Márten úr, köszönöm szépen. Támogatom egy sürgős látogatás tervét Lampadúzára. Schulz úr is említett, hogy ennek prioritásnak kell lennie, és Lampedusa valóban nagyon fontos, egy olyan jelzést kell küldenünk, hogy Európa ö, teszi a dolgát, hiszen ö, mélységes emberi tragédiáról, válságról van szó itt. A bevándorlás miatt valóban sürgős látogatást kell tennünk Lampedusa-ra, és támogatom ezt az elképzelést. Köszönöm. Κύριε Mária. Είχαμε επισημάνει για... Μαρία σου. Már a múltban is beszéltünk arról, hogy, hogy ezek a tényfeltáró látogatások, utazások az egyes tagállamokba ezek fontos, hogy közvetlenül akkor történjenek, amikor erre szükség van. Éppen ezért mi nem értettünk egyet azzal a többségi döntéssel, hogy hát nincs elegendő forrásunk arra, hogy 2014-ben ezeket az utazásokat megszervezzük. Mi természetesen megértjük azt, hogy 2015-re is már megvannak a tervek, de amit most a kolléganő javasolt, ez úgy gondolom, hogy sürgős és fontos. Tényleg Lampedusa esetében egy nagyon-nagyon komoly, jelentős problémáról van szó, fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Egyre több a bevándorló, a menekült, aki e- Európába érkezik, például Szíriából, Líbiából, ugye az ott zajló konfliktusokkal kapcsolatban, háborús háborús körülmények miatt óriási nyomás helyeződik az Európai Unióra is, és fontos, hogy a lehetőségeink között megteremtsük a módját annak, hogy Lampedusa-ra látogassunk. Fontos, hogy megmutassuk az Európai Parlament, követi az eseményeket, próbál valamit tenni, foglalkozik a polgárok problémáival, próbálja a helyszínen is feltárni, hogy mi történik, és mindent megtesz azért, hogy komoly, jelentős intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy eh, ezeket az óriási problémákat meg tudjuk oldani. Itt óriási nyomás nehezedik ránk, hiszen nagyon komoly menekült áradattal kell szembenéznünk. Köszönöm szépen, Péter! Én a következő javaslattal szeretnék élni. Én is elismerem azt, hogy, hogy Lampedusán nagyon súlyos problémák vannak, de mégiscsak kérném az elnök asszonyt, hogy, hogy az elnökök értekezetén is számoljon be erről a vitára, hiszen hallhattuk a imént is, hogy ez a parlament egészének is a feladata, tehát itt koordináltan kellene eljárnunk. Nem lehet az, hogy minden hét egy másik szakbizottság látogasson Lampedusára. Hát már elég sokan látogattak oda, de nem történt semmi, nem több látogatóra van szükség. Éppen ezért kérem az elnök asszonyt, hogy az elnökök értekezletén is essen erről szó, talán más szakbizottságok is terveznek hasonló utazást, mindenképpen össze kellene hangolni az ilyen szándékokat. És aztán egy másik felhívás, a koordinátorok uh, nem nem megharagudtak valakire, vagy valamire, amikor azt mondták, hogy hát nem akarunk tovább világtokatásokat ebben az évben szervezni. Nem, egész egyszerűen arra van szó, hogy kb. 2000 esetnyi hátralékunk van, itt nagyon sok feladatot kellene még ellátunk, ledolgozunk, vannak, akik már évek óta nem kapnak választ azért, mert nem zárultak le a petíciók, tehát ezeket a házi feladatainkat most már mindenképpen meg kellene oldalunk. Tehát kérem, kérem, hogy segítsenek abban, hogy ezt a hátralékot ledolgozzuk, és aztán jöhetnek a javaslatok arra, hogy hova utazzunk. De Lampedusa esetében, amely egy nagyon összetett probléma, tényleg ezt javasolnám, hogy az elnökök értekezletén erről koordinálják a parlament fellépését. Köszönöm szépen. Eleni, kérem, hogy beszéljen a mikrofonba. Köszönöm szépen. Én itt egyetértek a koordinátor úr által elmondottakkal. Nagyon-nagyon sok feladattal kell megbirkóznunk. És hát nagyon sok olyan probléma merül fel, ahol azt mondhatnánk, hogy igen, ellátogatunk, szükség van egy tényfeltáró látogatásra, de hát ott van például a számosz, esete, de van számos uh, égei sziget, vagy Ciprus is említhetnénk, nagyon-nagyon sok menekültel kell szembenézniük, Szíriából érkeznek, uh, Ciprusra is nagyon sokan. Nagyon nehéz a helyzet, hiszen még meg is osztott a sziget, aztán ott van a dzsihadisták hálózata, tehát Lampedusa fontos és súlyos eset, de számos más kérdést is említetnénk, Máltát is megvizsgálhatnánk, talán össze is kapcsolhatnánk ezeket a kérdéseket, és megnézhetnénk, hogy a kócpontokban mit lehet tenni. Hiszen mindegyikkel foglalkoznunk kell. Egy lampedúzai látogatás úgy gondolom, hogy igen, fontos lehet, de ez csak egy része a problémának. Rendben, akkor megpróbálom lezárni az ezzel kapcsolatos vitát, tehát mi egyhangulag a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk júliusban, hogy idén már nem szervezzünk tényfeltáró látogatást sehova. Ez egy egyhangú döntés volt. Senki sem képviselt más véleményt ezen a júliusi ülésen. Én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy komolyan kell vennünk azt, ami Lampedusán történik, vagy, vagy más földközi tengeri szigeteken, a partvidékeken számos tagállamot érint ez a probléma. Én a Liber szakbizottság egyik tényfeltáró látogatásán részt vettem, talán két évvel ezelőtt került erre sor, és megkértem a titkárságot, hogy hogy kérjen a Libe szakbizottságtól egy jelentést erre vonatkozóan, hiszen mi egy nagyon átfogó véleményt és állásfoglalást fogalmaztunk meg. Szicílián és Lampedusán jártunk akkor eh, ezen utazás keretében. És nem hiszem, hogy újra fel kellene találnunk a spanyol viaszt. Ez az Európai Parlament már elátogatott oda, egy jelentést készített, levonta a következtetéseket a Liber szakbizottság delegációja is, tehát talán ebből kellene kiindulnunk. De talán az olasz elnökséget meghívhatnánk a következő ülésre, a bizottság részéről is hívhatnánk képviselőt, hogy mindenki hallja az ő véleményüket, és a Libe szakbizottságtól is kapja meg mindenki a jelentést, és egy méreható eszmecserét folytatnánk akkor a különböző panaszosokkal, és akik ezzel kapcsolatban petíciót nyújtottak be, ez talán még hasznosabb, gyümölcsfözőbb lehet, mint egy látogatás. Mint Jár úr is elmondta, tehát látogatásra már rengeteg sor került, nagyon sokan látogattak Lampedusára, de semmi sem történt. Tehát most már komolyan kell vennünk a következő meghallgatásokon is a biztos jelöltekkel, hogy hogy megvizsgáljuk, mit kíván tenni a következő bizottság a menekültekkel, akik a földközi tengerben lelik a halálukat. Lampedusa esetében 300 ember uh, halálát gyászolhattuk, és ez évben szeptemberig több mint 3000 ember halt meg a földközi tengerben, amikor is megpróbáltak az Európai Unióba jutni, és nemzetközi védelmet kapni Európában. Ez a tragédia, amelyről itt szó van. Ezzel a problémával kell szembenéznünk. Tehát miért nem határozunk úgy, hogy a következő szakbizottság ülésünkön egy mérható eszmecserét folytatunk a vonatkozó petíciók benyújtóival, meghívhatjuk a bizottság képviselőit, talán az olasz elnökség részéről is lehetnének vendégeink. Érdekelne, hogy erről mit gondolnak. Köszönöm szépen. Ö, figyelmesen hallgattam, amit elmondott, ezt jó megoldásnak látom. Különben 2015. szeptemberéig kell várnunk. A koordinátorok és kifejtették ezzel kapcsolatban a véleményüket nem kell, hogy ez legyen a végső döntés. A végső döntésnek a bizottságban kell megszületnie. Az a véleményem, hogy a végső szót a teljes bizottságnak kell kimondania, de tetszik a javaslata. Köszönöm. Tehát akkor azt szeretné, hogy nyissuk meg újra a vitát, és hozzunk új döntést, vagy maradjunk annál a döntésnél, amelyet egyhangon hoztunk meg a koordinátorok ülésén. Nem. Megmaradhatunk a meghozott döntésnél. Köszönöm. sorry. You know, the, the glasses, the, the headphones, the, the mic. Elnézést, ez a sok technika is, itt a mikrofon, a fülhallgatók, stb., de most már minden a helyén van. Melegen üdvözlöm a főtitkárság képviselőjét, Pascal Leardénit, az illetékes főigazgatóság képviselőjét, aki az Európai Bizottság és a Petíciós Bizottság együttműködéséről fog beszámolni nekünk. Utána pedig lesz egy rövid idő kérdéseket feltenni. Köszönöm, elnök asszony. Kiváló lehetőség ez az új parlamenti ciklus elején, amikor az Európai Parlament és a Bizottság is megkezdi munkáját, hogy megvitassuk az együttműködés lehetőségeit a Petíciós Bizottság és a az Európai Bizottság között. Tudják, hogy az Európai Bizottság átmenet időszakát éli, új biztosok lesznek néhány héten belül, úgyhogy ez csak egy általános megbeszélésre ad lehetőséget a bizottság munkáját illetően. Azt sem kell mondanom, hogy a petíció fontos demokratikus eszköz, amelyet a szerződés biztosít, és az elmúlt évek során jó volt az együttműködés a bizottság és a szakbizottság között ugyanakkor jelentősen növekedett a petíciók száma. Ezért a bizottság munkája is, amelynek választ kell adnia ezekre a petíciókra. Az néhány percben, amelyet, amely rendelkezésemre áll, szeretnék megvilágítani néhány függőben lévő kérdést, és hogy a bizottság milyen javaslatokkal áll elő ezek megoldására. Nézzünk néhány adatot. Ez a bizottság sokkal több petíciót kapott 2013-ban, mint a korábbi években. 45%-os növekedésről beszélhetünk. Ezeknek a petícióknak nagy része a bizottságnál landol, nekünk kell kezdenünk, kell valamit kezdenünk vele, tehát a petíciók 45%-a a bizottsághoz fut be, de az elfogadható petícióknak 60%-a kerül hozzánk. Ez jelentős növekedést jelent. Négy fő terület van, ahol koncentrálódnak a petíciók, hulladék, vízminőség, hatásfelmérések a jelentősebb közbeszerzések elindítása előtt. A másik fő terület az alapvető jogok, ide tartozik a családegyüttés, az európai letartóztatási parancs, a kisebbségek tisztelete, fogyatékosságok, felügyeleti jog, a harmadik a szabad mozgás, állampolgárok, munkavállalók esetében a diplomák kölcsönös elismerése, és a negyedik főterület a gazdasági és társadalmi terület különös tekintettel erre a válság időszakra, a bank, bankokkal kapcsolatos kérdések és a elszállásolással, lakhatással kapcsolatos kérdések forrásaink korlátozottak, a főigazgatóságnál főleg a környezetvédelmi, az igazságügyi és a piaci ügyekkel foglalkozó főigazgatóságokat érintik ezek a petíciók. Igyekszünk három hónapon belül válaszolni a petíciókra, ebben állapodtunk meg a petíciós szakbizottsággal. Ez nagyon nehéz számunkra, hiszen fordítási szükségletek is vannak, ugyanakkor a bizottságnak tájékoztatást kell kérniük a tagállamok különböző hatóságaitól. Egyetlen egy bemeneti pont van a bizottságnál a főtitkárság, a petíciókat utána kiosztjuk valamelyik lead bizottságba, egyes esetekben vannak társult szolgálatok is, utána pedig közleményt adunk ki a bizottság közlemény révén válaszol a petíciókra, ezt a titkárság véglegesíti, ahol van egy minőségi ellenőrzés, és biztosítja, hogy a jogi szolgálat is véleményezze ezeket a közleményeket. Utána ezeket a közleményeket havonta csomagokban adjuk ki, általában százasával az egyes a petíciós bizottság titkárságának 2000 2013-ban 741 ilyen közleményt adtunk ki, 2014 első 8 hónapjában már 806-ot adtunk ki. A bizottság mindig jelen van ezeken az üle, üléseken, és mindig kapunk szót, hogy magyarázatot adhassunk, Ugyanakkor azt is megállapíthattuk, hogy gyakran további kérések is vannak a szakbizottság részéről az első vita után, tehát vissza kell térnünk, vissza, újra meg kell keresnünk a tagállamokat, jogsértési eljárások esetén pedig ö, elemeznünk kell a tagállamok válaszait. Tehát ez egy folyamat, és ebben a szakaszban már nincsenek szigorú határidők, további dokumentumcserére kerül sor, a dokumentumok vizsgálatára, egyes esetekben ez elég sok időt vehet igénybe. Most pedig rátérek ennek a beszámolónak a fő részére, hogy melyek a fő kérdések. Önök közül többen említették már hogy nagy a hátralék, több mint 2000 petíció van nyitva a bizottság előtt. A bizottság szeretné kivenni a maga részét abból a munkából, hogy ledolgozzuk ezt a hátraléket, hátralékot, ugyanakkor választ adjunk az állampolgároknak. Véleményünk szerint valamit kezdeni kellene a petíciók elfogadhatósága területén már a korai szakaszban tehát önök is, a kollégák, a titkárság, illetve a jogi szolgálat is időt töltünk azzal, hogy megvizsgáljuk az elfogadhatóságot, és mire kimondjuk, hogy nem tartozik a bizottság vagy az Európai Unió hatáskörébe, sok időt eltöltöttünk ezzel. Valamilyen mechanizmust kellene kialakítani, hogy kevesebb idő menjen el erre, tehát például vannak olyan területek, ahol az Európai Ombudsman a megfelelő rendelkezik a megfelelő illetékességgel. A másik, hogy bevonni a tagállamokat. Mindannyian tudjuk, hogy nem a bizottság ülteti át a jogszabályokat, hanem a tagállamok egyes tagállamokban, sőt minden tagállamokban különböző közigazgatási, államigazgatási szintek van, ö, felelősek ezért, országos, regionális, megyei, helyi szintek, és egyes esetekben sőt a legfontosabb esetekben érdemes lenne a tagállamokat meghívni, a tagállamok képviselőit, hogy bemutassák, hogy milyen jogszabályokat ültettek át az adott petícióval összefüggésben. Nagyon hálásak vagyunk az önök elődeinek, hogy csoportosítják a petíciókat, amely hozzájárul a bizottság munkájának a zöggenőmentességéhez. Ugyanakkor rengeteg nyitott petíció van, ezek közül sok már évek óta van nyitva, és ezek közül egyesek úgymond alvó ügyek, nem nagyon történik vele, velük semmi. Vagy valamilyen jogszabályalkotásra várunk, vagy valamilyen tájékoztatásra, és figyelemmel kell kísérnünk ezeket az ügyeket, újra és újra vissza kell térnünk ezekhez valamilyen módszert kellene, megoldást kellene találnunk ezek kategorizálására is. Nézzük a bizottság javaslatait. Említettem, hogy az elfogadhatóságát a bemeneti pontnál kellene vizsgálni, és rögtön a megfelelő helyre irányítani a petíciót benyújtókat, akár egy másik EU intézményhez. Ami a petíciókat illeti, hogyha a környezetvédelmet nézzük, hallottuk, hogy egyes petíciók nagyon és jó ok miatt indokoltan maradnak nyitva. Például egy jogsértési folyamat van folyamatban. Ugyanakkor ezeket speciális ügyként meg lehetne jelölni. Tehát azokat az ügyeket, amelyek eset esetében folyamatban van a jogsértési eljárás, és ezeket külön kategóriába rakhatnánk, és visszatérhetnénk hozzájuk, amikor második, harmadik szakaszába jut az eljárás. Így hiszen ezeknek a sebessége az jogsértési eljárás sebességétől függ. Ugyanakkor alternatív eszközök is kialakultak, amelyek lehetővé teszik a az állampolgárok támára, hogy gyorsabb jogorvoslatot kapjanak, és itt az egy, egyéni ö, ö, jelentkezési ö, ö, problémákra gondolok, nem pedig a, az, az egyes ö, ö, eszközöknek az adminisztrációs problémájáról, hanem például olyanról, hogy valakinek a diplomáját nem fogadták el egy másik tagállamban, vagy pedig a gépkocsiját nem tudta bejegyeztetni, nem kapott rá rendszámot. Ilyen ügyekben a szolvit a megfelelő megoldás és jobban kellene reklámozni ezeket az eszközöket, ezeket az alternatív eszközöket. Végül pedig már említettem a tagállamok bevonását, ezt is nagyon fontosnak tartom. Hogyha a tagállamok nem vesznek részt itt a vitában, a petíciós bizottságban, akkor külön meg kell keresni őket, elmagyarázni nekik, hogy miről van szó, mert eddig nem voltak részesei folyamatnak, ez is időveszteség. Véleményem szerint javítható tehát az együttműködésünk ezzel a szakbizottsággal. Javasoltam a titkárságnak, hogy legyenek előkészítő ülések a formális ülések előtt, hogy átnézzük a napirendet, hogy biztosíthassuk, hogy az illetékes személyek valóban jelen legyenek az ülésen. Tehát következtetésképpen elnök asszony, szeretném elmondani, hogy teljes mértékben nyitva állunk az együttműködésre és a munka racionalizálására, hogy a petíciókat minél előbb fel lehessen dolgozni. Köszönöm. Köszönöm szépen Leardini úrnak a tájékoztatást, most pedig megnyitom a vitát. Margarita Talken, tessék. Egy kicsit megzavart engem az előadás, tehát azt javasolja, hogy zárják le a petíciókat a mi részvételünk nélkül. Lehet, hogy nem jól hallottam. Tehát most itt vannak nyitott jogsértési eljárások, és akkor itt az idő, hogy lezárjuk az e- petíciókat. Folyamatosan kapunk petíciókat. 2009-es petíciók is még, még vannak, illetve volt egy olyan petíció, amit ak akkor adtak be, és a bizottság tagadta az illetékességet, ez nem volt túl okos megközelítés. Állampolgárok pedig újra és újra adnak be petíciókat ebben a témában. Mit tegyünk az ilyen helyzettel. A probléma gyökerét kellene megragadni. Ami pedig az adminisztrációt illeti, az egyik probléma például Olaszországban is az volt, hogy senki nem volt illetékes. Amikor a kormányjal találkoztunk, azt láttuk, hogy egymásnak dobálják a labdát és senki sem volt hajlandó felelősséget vállalni. Szeretném az, öntől azt hallani, hogy a jövőben hogy tudjuk azt biztosítani, hogy az európai jogot megfelelőképpen alkalmazzák az egyes országokban, még akkor is, amikor vannak ilyen adminisztratív nehézségek. Amikor például kampányában voltunk, voltunk, a környezetvédelmi bizottság miniszter azt mondta, hogy 560 polgármesterrel kell minden egyes ügyben megegyeznie. Elképzelhetik, hogy ez hogy működik? Ez pusztító. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig minden más felszólaló idejét másfél percre korlátozom, mert tartanunk kell az időt. És 11.30-kor az Európai Ombudsman és jön Péter. Röviden kérlek. bedanke mich nochmal ausdrücklich und meine Bitte wäre ganz einfach. Köszönöm szépen, nagyon egyszerű kérésem volna mégpedig az, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat továbbra is velünk egyeztetve fogalmazza meg, ugye? Valóban, ahogyan itt elhangzott, tényleg igaz, a problémát körbe és körbe járjuk, újra elemezzük, 60% az eseteknek ott landol a bizottságnál, és a 40% ami nem kerül oda, hát ott van egy csomó nonsens, be nem fogadható petíció, tehát itt tényleg a filter kérdését azért át kell gondolni. A másik dolog a befogadhatóság és a felelősség kérdése, ezt írtam még föl magamnak. Itt is gyorsított eljárást kéne talpra állítani, hogy megtaláljuk a felelősöket. Egyezik a véleményünk, tényleg meccetbe kell hozni a dolgokat, és az ombudsmannal kapcsolatban ugyanez lenne a helyzet. És csak gyorsan, mert rövidre kell fognom. Life Circle, eh, igen, ezt adjuk át a bizottságnak, ők is vesézik ki a problémákat, szerintem ugyanazok lesznek, szűrőre van szükség, gyorsan kell dolgozni, és még egyszer mondom, abszolválnunk kell ugye a felelősök és a befogadhatóságnak a kérdését. Szerintem lejárt az időm. Köszönöm, Szolidán! Igen, hát ezzel kapcsolatban a következőt mondanám. Van pozitív hírem. Ugyanis az európai polgárok nem nagyon rajonganak az európai intézményekért, viszont több az petíció, és szerintem ez üdvözlendő. Ennek megfelelően kell erre reagálnunk, megfelelő munkamódszer birtokában. Úgyhogy szerintem nem szabad ezt a három hónapos időszakot még tovább elnyújtani megfelelő eszközökkel határidőre kell tudnunk dolgoznunk. A koordinátorok ülésén már ezt egyszer megbeszéltük. A petíciós benyújtójának a joga, az európai polgár joga természetesen lényeges. Itt a hatáskörökről van szó, és a websájton keresztül el kell magyarázni a polgárnak, hogy nekünk, mint bizottságnak milyen szerep juthat, milyen jogköreink vannak, és milyen petíciókkal foglalkozhatunk. Ezen az első szűrő. A második dolog, nagyon lényeges lenne az is, hogy a tagállamok is tegyenek eleget a felelősségüknek. Annak érdekében, hogy itt a petíciók kezelésében ne legyenek konfliktusok. Hiszen újra és újra konfliktusokat látunk a nemzeti hatáskörök és a mi hatásköreink között. Minden polgár, aki petíciót kíván benyújtani, annak be kell mutatni, hogy transzparensen működünk, és erre nagy hangsúlyt fektetnünk, kell fektetnünk. Maria úr. Köszönöm. Hát több ízben elhangzott már, hogy alapvető joga minden európai polgárnak, hogy petíciót nyújthasson be. És azt gondolom, hogy ezt a jogot kell tudni gyakorolni. Nekünk szakbizottságként meg kell tudnunk felelni ennek a jognak. Persze vannak olyan petíciók, amelyek nem befogadhatóak, ezeket el is fogjuk utasítani. De ezt most nem szabad olyan szűken korlátozva értelmezni, hogy csak azért, mert túl sok a beadott petíció, akkor kiszórjuk azokat, amelyek nem tetszenek. Egy picit az volt a benyomásom a bizottság beszámolója alapján, hogy egy picit meg akar szabadulni a terhétől Nos, hát erre azt tudom mondani, hogy mind a bizottság, mind a mi szakbizottságunk nagyon fontos szerepet játszik, és az Európai Bizottsághoz fordulunk, mivel az együttműködésünkben ez így ö, szokás. Feedbacket is adunk, visszajelzéseket adunk, és megteszünk mindent azért, hogy az Európai Uniós jog érvényesüljön. A bizottságnak is a saját jogait kell gyakorolnia, tehát a tagállamok Parlamentnak a feladata az, hogy az EU-s joganyagot ültesse át. Ezt felügyeli a bizottság. Tehát fontos az együttműködés a két intézmény között, de határozottan kell fellépni a tagállamokkal szemben is, állami szinten, vagy akár helyi önkormányzati szinten is annak érdekében, hogy az EU-s joganyagot helyesen ültessék át a gyakorlatba, és a polgárok jogait pedig védjék, óvják. Ez a keret, amiben mozognunk kellene, ebben kellene hatékonyan dolgoznunk, és korlátozni kell azt, hogy a mm, petíciókat tényleg ilyen pingpongelv alapján dobáljuk a bizottság és a saját asztalunk között. Nagyon fontos a kontrollfunkció. Van olyan tagállam, amelyik azt állítja, hogy betartásra kerülnek a jogi előírások, de azért ez messze nem jelenti azt, hogy ez így is van. Ezt ki kell vizsgálni. És akkor ennek megfelelően kell döntést hozni, annak érdekében, hogy az európai polgárok jogai érvényesülhessenek. Köszönöm. Köszönöm. Nos, hát ennek a szakbizottságnak a feladata gyakorlatilag az, hogy az Európai Unió polgárainak a jogait védje. Az önkény elől, a hatalmak önkény elől, és hát sajnos vannak ilyen esetek Európában, amikor ez előfordul, és fontos az is, hogy erősítsük a polgároknak a jogait. Nem tudom pontosan, hogy ez hogy lehetséges, de a javaslatom a következő. Hogyha a petíciót, ami ideérkezik a szakbizottságba, különösen nagy érdeklődésre tart számot, mert érdekes, akkor akár egy online dialógust is bevezethetnénk bizonyos időszakra, és minden európai polgár lehetőséget kapna ezáltal, hogy a saját véleményét is elmondhassa a petícióval kapcsolatban. Másodszorban ők is elmondhatnák, hogy vannak-e hasonló problémáik, és ezt akkor közölhetnék velünk. És aztán azok a kérdések is felmerülnek, hogy egy petícióból esetleg a teljes EU vonatkozásában is adódnak más felvetések, és ezáltal akár a petíciók nagy számát is csökkenthetnénk. Köszönjük szépen, Eleni! Beatrice következik. És remélem, hogy ezzel a felszólalók listáját lehet is tudom zárni, mert a bizottságnak végszóra vissza kell adnunk a lehetőséget. Megegyezhetünk ebben? Jó. Beatrice. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének az, a beszámolóért, mert nagyon fontos dolgokról számolt be. Látjuk, hogy a, az, hogy ha nő a petíciók száma, az nekünk szakbizottságként nem biztos, hogy jó a munkánk szempontjából. Okán asszony is elmondta ezt. Nyilván fontosak a szavak, fontosak a nevek, és lehet, hogy megfelelő nevet kéne találnunk a magunk számára, hogy a petíciós szakbizottságát értsék a polgárok az egyes tagállamokban. Ha magas a petíciók száma, akkor ez azt is jelenti, hogy a polgárok tudják, hogy mi nálunk jó kezekben van a petíciójuk, hogy kezeljük ezeket. De a polgároknak meg kell értenie, hogy mit is értünk petíció alatt, hogy mit lehet ezzel elérni, hogy ne legyenek frusztráltak, és ne legyenek a kezdeményezésükkel boldogtalanok vagy elégedetlenek. Néha azonban sajnos úgy van, hogy szétfeszíti a kereteket az, hogyha ilyen nagy a munkateher rajtunk. Nagyon lényegesnek tartom, hogy a felelősök és az illetékességek világosak legyenek. A polgároknak megvan a joga, amit gyakorolhatnak, nekünk viszont garantálnunk kell a felelősségvállalást. De azért is itt vagyunk, ugye, hogy jó, szisztematikus és hatékony megoldásokat kínáljunk. Mit jelent mindez? Hát, hogyha rugalmasak vagyunk, és a petíciók befogadhatóságáról beszélünk, hát ez önmagában nem biztos, hogy jobb válasz a petíció benyújtásának jogára. Szeretném még egyszer elmondani és hangsúlyozni, amit a koordinátorok ülésén már egyszer elmondtam. Konszenzusos, konszenzusos alapon kell dolgoznunk annak érdekében, hogy ezt a mandátumot hogy tudjuk legjobban érvényesíteni. Köszönöm. És azt hiszem, hogy ez volt az utolsó kérdés, és nagyon szívesen visszaadom a szót a bizottságnak. És kérem, hogy röviden válaszoljon. Tudom, hogy nagyon sok a kérdés. Helyes, a mindegyikre kitér, de nem hosszasan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát azt hiszem, hogy nagyon sok esetben egyetértünk, de egy témára visszatérnék, és ez a jogsértési eljárások kérdése, mert azt hiszem, hogy ez az a terület, ahol a petíciók és a között, hogy az EU-s joganyagot hogyan veszi át, illetve ülteti át egy-egy tagállam. Hogyha pontosítjuk itt a dolgokat, és a különböző fázisokat megkülönböztetjük, akkor jól járunk. Egyrészt a tagállam, ez az első kérdés, központi szinten egy irányelvet vagy egy jogszabályt át kell ültessen a saját joganyába. Ez egy formális lépés, ami a transpozíciós fázis. És itt ugye egy, egyértelmű a helyzet, vagy átültette, vagy nem a tagállam, és ha nem, akkor az Európai Bíróság fogja eldönteni, hogy ez jogsértési eljárás volt-e, vagy sem. Ahol komplikáltabb a helyzet, azok, azok az esetek, amelyekre utaltak itt egy páran a felszólalók közül, azok az egyedi beadványok, ahol más a helyzet. És én ugye utaltam itt a különböző eszközökre. Vannak egyszerű eszközök, mint a Solvit, amire utaltam, az egyedi esetekre. És jó volna, hogyha azért egyetértenénk abban, hogy ha van egy minta, vagy nagyon-nagyon sok olyan eset, amelyek, amikor a jogszabályokat nem megfelelően alkalmazzák, hát ez összeköti gyakorlatilag a két bizottságot, mert ugyanazokkal a szem, ö, problémákkal szembesülünk. Ugye a helyi hatóságoknak kell a joganyagot átültetni a gyakorlatba, és szerintem közösen kellene a tagállamokra nyomást gyakorolnunk. Egyrészt vannak állandó képviseletek, vagy akár a kormányok is megtehetnék ezt, mert számos esetben ugye nő az esetek száma, a beadványok száma, és a nyomásgyakorlással el lehetne érni a cél, céljainkat nemzeti és regionális szinten is, hiszen ezek hasonló problémák, amelyekkel konfrontálódunk a különböző szereplőktől. És azt hiszem nem térek vissza most már a befogadhatóságra, mert erről bőségesen beszéltünk. Meglátjuk, és úgyis folytatjuk a vitát, ahogyan majd haladunk előre az időben. Elnök, köszönöm. Hát azt gondolom, hogy akinek méreható vitát, aki méreható vitát vár, az szívesen fogja önnel folytatni a beszélgetést, akár telefonon egyeztetve az időpontot. És az, hogy a tagállamokat bevonjuk a petíciós bizottság munkájába, az nagyon jó ötlet. A görög környezetvédelmi miniszter, Diókász úr ma délután például háromkor ide látogat hozzánk és azt kell mondanom, hogy ez nem egyedi eset. Tehát ha van egy petíció, amely egy-egy tagállamot érint, akkor mindig meghívjuk az illetékes minisztériumot. Tehát ez egy bevett eljárás, és ezt fokozni is fogjuk a jövőre nézve. No, akkor most a jogi szolgálatoknak szívesen átadom a szót. Antonio Cajolának, aki a jogi ügyekkel foglalkozott korábban. Először is köszönöm szépen, szeretném az egységemnek a kollégáit bemutatni, akik nyomon kísérik majd ennek a szakbizottságnak a munkáját. Poszposilova Vadovska asszony és Varám eh, kollégák. Bízom benne, hogy a szakbizottsági ülések alatt végig itt lesznek, és támogatni fogják az önök munkáját, segíteni fogják a tevékenységeket. Pár szót mondanék magunkról, rövid leszek, mert tudom, hogy más feladataik is vannak. A jogi szolgálat az egyik általános ügyi főigazgatóság két fő feladattal. Az egyik, hogy a parlamentet képviseli a bíróság előtt és a nemzeti bíróságok előtt, másodszorban viszont tanácsokkal is ellátja jogi kérdésekben. Ez a támogatás, ez a jogi támogatás lehet formális vagy informális, ezt majd mindjárt elmagyarázom. Az első feladat, a bíróság előtti képviselet, olyan kérvényeket tud megfogalmazni, a joghatóságról dönthet, a luxemburgi illetve a nemzeti bíróságokra tekintettel. És ami pedig a konzultációs, illetve a tanácsadói szerepkört illeti, minden politikai fórumot, a bürót, a kvesztorokat, az elnököt és az adminisztrációt, a, a főtitkárságot is elláthatja tanácsokkal. Ebben a tanácsadói szerepkörben a jogi szolgálat a bíróság joggyakorlata alapján átfogó, jól érthető tanácsadást nyújt, független fórumként, és ide tartoznak a jogi szakvélemények is. A hatáskör gyakorlatilag egyre fontosabbá válik, mert a jogi szolgálat ugye a szakbizottságokat is segíti, a trialógusok keretében is, és technikai szintű megbeszéléseken is. Ahogyan elmondtam, írásbeli formális jogi szakvéleményeket fogalmazunk meg, a 2008-as az LP e honlapján is hozzáférhető dokumentum és ajánlások alapján, de nagyon sok informális jogi szakvéleményt is, tanácsot is nyújtunk, támogatást is nyújtunk a parlamenti munka során. Számunkra ez egyre fontosabb szeletet képvisel a munkánkból. Ha megengedik, folytatnám franciául az előadásomat, mert egy nagyon rövid áttekintést nyújtanék a legfontosabb esetekről a petíció kapcsán, ami az ítélkezési gyakorlatunkban felmerült. Mint egy tíz ügy került bíróság elé, és az Európai Bíróság elé. A petíciót benyújtók megtámadták az önök bizottsága által hozott döntéseket. Különösen az egyik típus, amikor nem fogadták el, a másik pedig a döntés magát a petíciót, máskor, más eset, esetekben pedig a döntést nem fogadták el a petíciót benyújtók. Egy esetben ö, született ö, bennünket elmarasztaló ítélet. Kettő eset még jelenleg is bíróság előtt van, az egyik egy magyar ügy, a másik pedig egy fellebbezéssel kapcsolatos ügy, ami a az illetékesség hiánya miatt történő elutasításokat illeti, van egy 2007-es ügy, ebben a petíciót benyújtó megtámadta a szakbizottság ülését, amely illetékesség hiányában azt elhárította. A bíróság először úgy döntött, hogy jogi ellenőrzést kell végezni a petíciók elfogadhatósága ügyében, tehát hogy felebezésre lehetőséget kell adni. Ugyanakkor az indoklás ebben az esetben nem ö, volt megfelelő, és a bíróság úgy döntött, hogy megfelelő indoklásra van szükség, amikor a petíciót illetékesség hiányában elutasítják. Ez az úgynevezett Pegebauer ügyben nem történt meg. Több más ügy is volt, például Navarro versus Európai Bizottság, valamint J versus, tehát egy anonim ügy versus Európai Parlament. Ezen esetekben a bíróság ítéletében az szerepelt, hogy a parlament megfelelőképpen indokolta az elutasítást. Az archívumokban feltételezem több ö, olyan ügy van, ahol figyelembe vették ezt a joggyakorlatot. Tehát fontos a megfelelő indoklás, amikor elfogadhatóság hiányában elutasítunk egy petíciót. Másik ügy, a Schönberger ügy, több Schönberger ügy van egyébként. A 2011-es ügyre gondolok. Az Önök Bizottsága elfogadhatónak ítélte a petíciót, ugyanakkor az Európai alkalmazotti jogról, joga volt kapcsolatos. Schönberger úr fellebezését a bíróság ugyanakkor elutasította. A bíróság vélemény szerint, hogyha a egy, a bizottság illetékes tehát elfogadott egy petíciót, akkor a felebezés nem lehet a bírósághoz felebezni, hanem önöknek jogában áll azt lezárni, különösebb indoklás nélkül. Tehát ez az önök diszkrecionális jogába tartozik. És nemrégiben a bíróság ö, megerősített egy Szimolincsi ügyben, Magyarország és a parlament közötti ügyben. Ebben az esetben a bizottság döntését vitatta a petíciót benyújtó, hogy a, a bizottság lezárta a petíciót a Sönberger ügyben, amint már említettem, ő, a, a bíróság visszautasította ö, a petíció lezárásának a megkérdőjelezését. A Schönberger ügyben a petíciót benyújtó 2013-ban bírósághoz fordult, idén júliusban Jaskinen főügyész úgy értelmezte a petíciót benyújtó jogait, ismétlem, a bíróságnak, bíróság nem köteles a főügyész ajánlásait követni, de az esetek nagy részében ezt megteszi. Tehát Jeskinen úr azt javasolja, hogy legyen meg a lehetőség, hogy hiveteles, hivatalosan tájékoztassák az Európai Parlamentet bizonyos kérdésekről. nem egyéni jogról van szó, melynek az lenne a célja, hogy jogkövetkezményei legyenek egy adott petíciót benyújtóra nézve, hanem politikai eszközről, amely a demokráciához kell, demokráciához, illetve a demokratikus életben való részvételhez kell, hogy hozzájáruljon. A Degebauer ügyben lehetővé kellett volna tenni a, annak tartalmától fü, függetlenül. Ennek fontos hatása lehet az önök bizottságának a munkájára. Az illetékesség megítélése tekintetében is ez a bírósági ítélet azonban még nem született meg, meg kell várni, és azt is meg kell majd nézni, hogy a, az Európai Unió kartájában van egy ö, olyan cikk, amely az unió primér jogáról rendelkezik. Ezzel itt befejezem, és mindig az önök rendelkezésére állunk, hogy támogassuk a munkájukat. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Tudják, hogy miután rövid az idők, most komolyan kell vennünk azt az ajánlatot, hogy vitassák meg a további kérdéseket most a jogi szolgálata. Mi nagy örömmel tekintünk a megerősített együttműködésre a jogi szolgálat és a petíciós szakbizottság között. Mivel nagyon gyorsan kell haladnunk, és rá kell térnünk a petíciókra, méghozzá 0454 per 2009-es számú petícióról van szó Wendy Clark brit állampolgár részéről, ez a következő naprendi pontunk, és azonnal meg is adom a szót Debroka úrnak, aki jelen van itt körünkben. Köszönöm, elnök asszony. Ez a petíció egy olyan panasszal kapcsolatos, amelyet 2008-ban adtak be, tehát már 6 éve. Akkoriban megvizsgáltuk a panaszt, és azt a következtetést vontunk le, hogy nagyon csekély az esélye, hogy az európai versenyjogot megsértették. Találkoztunk a panaszbenyújtóval, elmagyaráztuk neki a véleményünket, és 2008-ban visszavonták a panaszt. 2008. június elején le is zárta a bizottság a petíciót. Azóta közvetlen kapcsolatunk nem volt a panaszossal, soha nem jelentkezett, nem, igyek, nem kereste a közvetlen kapcsolatot velünk a panaszos. Ugyanakkor, ahogy ezt gyakran tettük annak idején, jeleztük a panaszosnak, hogy milyen további jogorvoslati lehetőségek vannak, és az egyik a Nemzeti versenyfelügyeleti hatóság volt, hiszen egy helyi ügyről volt szó, javasoltuk a panaszosnak, hogy a helyi versenyhatóság ügyhöz forduljon, a másik pedig a, az országos igazságszolgáltatási hatósághoz. A helyi ö, versenyfelügyeleti hatóság ugyanarra a következtetésre jutott, mint mi, vagyis hogy nagyon, is, ö, nagyon helyi ügyről van szó, illetve versenyjog megsértésére valószínűleg nem került sor, tehát a verseny, Nemzeti Versenyfelületi Hatóság is lezárta az eljárás, legalábbis semmi olyan tájékoztatást nem kaptam a panaszostól, hogy a másik jogorvoslati lehetőséggel élt volna a panaszos nevezetesen, hogy a Nemzeti Igazságszolgáltatási Hatósághoz fordult volna. Ennek már hat éve, és nem kaptam hírt a panaszostól azóta. Köszönöm szépen. A legújabb hír a levél, amelyet a panaszos írt, most osztjuk önök között. Ma kaptuk meg a titkársággal is beszéltünk, és úgy tűnik, hogy a panaszos azt szeretné, hogy a skót hatóságottól kéri, hogy egy mediációs folyamatot indítson, és utána lezárhatjuk ezt az ügyet. Tehát írnunk kellene a skót hatóságoknak, hogy, és megkérjük egy mediációs eljárásra, és akkor lezárhatjuk. Ezt megtesszük rendben nagyszerű. Mandate the secretary to write to the petitioner. Tehát a titkos, titkárságot megbízzuk, hogy ennek fényében írjon a skót hatóságnak, most pedig a webstreamet állítsuk le, mert a következő petíció bizalmas jellegű, és a petíciót benyújtó jelen van a teremben. Kérdezem, hogy hol van. Üdvözlöm. The floor straight. Üdvözlöm, azonnal meg is adom a szót a panaszosnak, a plataforma por la defensa de los valles verdes